a napi rendet közzétettük, és az Európai Parlament weboldalán is olvasható. A kollégáknak jó hazautat kívánok, jó éjszakát, az ülést le.